speak Czech or is this No, English is not so good no, so the Czech is possible. Yeah, own language. All language. Yes, yeah. Okay. Uh, no problem for you. No, no, Czech I'll is, have... uh, okay. <laughs> Best for you. Dobré odpoledne. Eh, vítám všechny kolegy na... Kedves kollégák, mindenkit szeretnék üdvözölni az ITRE eh, szakbizottság ülésén. Szeretnék elnőz, elnézést kérni Szartori asszony, elnök asszonyunk nevében, aki még nincs itt, mert a brüsszeli repülőtér és az onnan bevezető út okozhat meglepetéseket, úgyhogy ha megengedik, akkor én fogom most megnyitni a mai ülésünket. Szeretném üdvözölni Jaroszláv Neverovics miniszter urat, aki az energia ügyek litván minisztere, aki megtisztel bennünket látogatásával. És szeretném elkerülni a különböző üdvözlő szavakat, amelyeket az elnök asszonyunknak kellene megtennie. Mindenki hallja jól a tolmácsolást? Kérdezi az elnök. Igen, működik a tolmácsolás, tehát ha megengedik, akkor azonnal megadom a szót a litván miniszter úrnak, hogy egy 15 percben vezesse be a mondandóját, nagyon nagy érdeklődéssel fogjuk figyelni a beszámolóját. Nagyon sok erőt kívánok neki, nagyon sok sikert kívánok neki az elnöki posztra. Nagyon jól tudjuk minnyáján, hogy most hat hónapra átvenni az elnökséget nem egy könnyű feladat. Nagyon nehéz témákkal kell foglalkozni, például az Európai Unió költségvetésével, aztán nagyon sok más súlyos problémával kell szembenézni, nagyon bonyolult témákkal, úgyhogy ne is húzzuk az időt, megadom a szót a miniszter úrnak. Öné a szó, üdvözlöm Önt még egyszer a szakbizottságunkban. Megadom Önnek a szót. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt bizottsági tagok, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a litván elnökség programját itt az Európai Parlamentben bemutathatom önöknek. Litvánia az első balti állam, amely az, az Európai Miniszterek Tanácsát, Tanácsának vezetését elvállalhatta. Nagy felelősség ez, nagy megtiszteltetés is. A litván elnökség programjának bemutatása után remélem, hogy még lesz időnk arra is, hogy az önök bizottsága és a litván elnökség számára, illetve az összes európai polgár számára fontos témákról beszélhessünk. Mindenki tudja, hogy a parlament mekkora, milyen fontos szerepet játszik a demokrata, demokratikus folyamatokban, és az önök témái, az önök által kezelt témák különösen fontosak a polgárok számára. A litván elnökség folytatni fogja a sikeres együttműködést, nyitott, együttműködés fog folytatni, remélhetőleg jó eredményeket fogok elérni majd. Az ír elnökség munkáját folytatva tovább dolgozunk a saját elnökségi programunkon belül az kitűzött célok érdekében. Az Európai Unió nagyon sok dolgot elért, az elmúlt években annak a válság leküzdése terén. Most az a kihívás áll előttünk, hogy minél nagyobb mértékű foglalkoztatást teremtsünk. A litván elnökség prioritásai tükrözik is ezt a feladatot, illetve azt is, hogy hogy egy globális, meg, megbízható, növekvő és nyitott Európát szeretnénk teremteni a pénz, pénzügyi stabilitás és az egészséges pénzügyi működés, a foglalkoztatás, munkahelyteremtés, valamint a növekedés és az európai versenyképesség növelése a célunk. Szeretnénk megerősíteni az Európai Unió globális modell szerepét a nyitottság és a biztonság területén, és az energia napirend szempontjából is ezt akarjuk leginkább aláhúzni. Hadd mutassam tehát be a litván elnökség dossziéját. Az európai eh, belső energiapiac 14-re való befejezése a legfontosabb prioritásunk. Az ellátás eh, biztonsága ezen belül a legfontosabb. A célunk eh, a foglalkoztatás és a növekedés szempontjából is fontos, annak érdekében, hogy a klímaváltozás beli és energiabeli céljaink, céljainkat el tudjuk érni, hogy biztosítsuk az ellátás biztonságát és a versenyképességet. Jerzy Buzek professzor készített egy erről szóló jelentést, amelyet az önök bizottsága is megtárgyalt már, és szeptemberben eh, lesz, kerül majd a plenáris ülésre. Remélem, hogy eh, a bizottsággal együtt majd az ő, ő hozzuk működésbe az energiapiacot című közleményükkel együtt majd a tanács elé is kerülhet az ügy. A májusi, idén májusi tanácsi következtetésekkel együtt majd mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy 2014-re e, megvalósuljon az Európai Uniós energiai belső piac. A közös érdekű európai szintű projekteket is el fogják fogadni ősszel, és utána következik a végrehajtásra való koncentrálás annak érdekében, hogy a 2014-15-ben meg tudjuk valósítani ezeket a célkitűzéseket is. Hogyha ez sikerül, akkor a tanács decemberi ülésére elkészülő féléves, félidős jelentéssel együtt sokkal jobban látjuk majd, hogy milyen célok, milyen kihívások maradtak még. Az energiapolitika külső dimenziója a másik nagyon fontos feladat. Fontos, hogy globális, stabil és átlátható energiapiacokat teremtsünk. Meg kell erősítenünk a tagállamok közötti együttműködést és a külső energia ellátóinkkal együtt is szorgalmazni kell a minél jobb együttműködést. Ezen kívül fontos, hogy az Európai Unió egységes hangon lépjen föl külső partnereinkkel való tárgyalások során, hiszen e- így tudunk biztosítani az európai és a nem európai vállalatok között megfelelő egyensúlyt. A az energiaellátás biztonságáról és nemzeti együttműködésről szóló jelentést 2011-ben készítették el, és ezt megerősítette a tanács. Ezen a területen szeretném aláhúzni Herzog Edith kolléganő munkáját, és azt a hozzájárulást, amelyet az energiapolitikai kooperációról szóló dossziéhoz adott ezt tavaly júniusban fogadták el. Nagyon sok pozitív fejlődést láthattunk az elmúlt két évben a külső energiapolitika terén. A litván elnökség felül fogja vizsgálni a helyzetet, és a 2011-es tanácsi következtetésekhez képest megtekinti majd, hogy hogy lehet a az európai fellépések hitelességét és hatékonyságát megnövelni. Ezt majd a decemberi tanácson fogjuk részletesebben kidolgozni. A földhasználat közvetett megváltoztatásáról szóló irányelven sokat dolgozott az ír elnökség. Úgy gondolom, hogy nagyon jó alapot teremtett a további vitákhoz ez a munka. A tanács ban tartott, folytatott tárgyalások arról tanúskodnak, hogy ez és a bioüzemanyagok ezzel kapcsolatos kérdése nagyon komoly téma és olyan megoldást kell találni, amely egy stabil szabályozási és befektetési környezetet tud teremteni. A megújuló energiákról szóló előrehaladási jelentés idén áprilisból azt mutatja, hogy a tagállamok nagyon jól dolgoznak a köztes célok elérése érdekében, de bemutatja azt is, hogy még mindig maradnak előttünk kihívások, mielőtt elérjük a végső céljainkat a júniusi energia és környezetvédelmi tanács az ILUC javaslatát megtekintette, és el kell kezdeni a közös tárgyalásokat. Úgy tűnik, hogy a három intézmény egyformán tekint erre a kérdésre, Fontos, hogy az Európai Unió hitelessége és a megfelelő világos befektetési feltételek megteremtődjenek. Ezzel kapcsolatban Alaha Vidal Quadras úr munkáját szeretném aláhúzni, aki szakbizottságok részéről sokat dolgozott ezen a dosszién erre a munkára építve igyekszünk majd befejezni a témában folytatott munkát és a dossziét véglegesíteni fogjuk tudni még az idén. A 2030 klíma és energiapolitikai keret a 2050-ig tekinti meg tulajdonképpen a fejlődést. Itt kell megteremteni a versenyképes, fenntartható energia és gazdasági rendszert. Ez egy hosszú távú kitekintés az energiapolitikára, hiszen az infrastruktúra hosszú távra készül ugyanakkor a befektetőknek szükségük van az előreláthatóságra és, az, és a kiszámítható szabályozási keretre is. A 2020-ra kitűzött kérdés, célukat el kell érnünk annak érdekében, hogy 2050-re versenyképes alacsony szénkibocsátású gazdasággal válhassunk. a 2030-ra be kell zárni a még jelenleg létező szakadékot a célok és az eredmények között, és ahogy azt a bizottság is egy héttel ezelőtt befejezett konzultációs folyamatában jelezte, több, több szempontból is munka vár még ránk a megújuló energiák aránya, az energiahatékonyság, illetve a kötelező jellegű ö, ö, célok kitűzése még 2020 előtt meg kell, hogy történjen. Meg kell nézni, hogy milyen politikai eszközökre van szükség annak érdekében, hogy ezt el tudjuk érni. A versenyképesség és az ellátás biztonsága különösen az utóbbi folyamatos aggodalmat ad, nem lehetünk elszigeteltek. A litván e, elnökség koncentrálni fog az energiapolitika külső dimenzióira, és ezen belül különösen a növekedés serkendő intézkedések fényében nagyon fontos, hogy a versenyképességre koncentráljunk, és figyelembe kell venni a partnereink igyekezetét és igényeit is. A munkamegosztás, a tagállamok közötti tehermegosztás, ezt úgy kell a kapacitás megítélésével úgy kell elrendezni, hogy minél hatékonyabban működhessen az Európai Unió. Az, Európai Parlament ezekkel kapcsolatos véleményét mindig is figyelembe fogjuk venni. Van egy zöld könyv, amely ezzel kapcsolatban elkészült, minden tagállamból gyűjtjük az erre kapott válaszokat, és a konzultáció eredményeit a 2030-as klíma és energiapolitikáról szóló keretbe fogjuk bedolgozni. Az elkövetkezendő hónapokban kerül, ez, kerül erre majd sor, és a parlament együttműködésére is számítunk. Azt is reméljük, hogy az energiainfrastruktúrába fektetett projektekről, illetve az itt megtett projektekről szóló értesítés témájában sikerül eredményre lépnünk, eredményt elérnünk. Adina Joala Valean az önök részéről a jelentéstevő ebben a témában. Azon kívül az energia energiá, energiával kapcsolatban a biomassa az, ami fontos kérdés lesz az elkövetkezendő időkben. Fenntartható módon kell kezelnünk ezt a kérdést, és össze kell hangolnunk a megújuló energiákkal szóló irányelvvel is. Tudjuk, hogy el kell kerülni azt, hogy a különböző tagállamokban össze nem egyeztethető rendszerek alakuljanak ki, hiszen ez megakadályozza az egységes működést az Európai Unión belül. A szolid, a szilárd és gáz formájú, gáz alakú biomassa, biomasszának fenntarthatóságával kapcsolatos jogalkotás is készülőben van. Még nem tudjuk, hogy hogy állnak, illetve hol állnak itt a tagállamok. Reméljük, hogy sikerül majd a megújuló energiák céljának elérését támogatni ezzel a dossziéval is, ahelyett, hogy megakadályoznánk azt. Decemberben lesz egy energiatanács ülés, és reméljük, hogy ezt a javaslatot is meg tudják tekinteni addig még az intézmények. Az energiatechnológia és innovációval kapcsolatos javaslatot is megtárgyaltak, megtárgyalt a tanács, és a bizottság javaslatait támogatjuk, különösen az integrált úti terv és a cselekvési terve elkészítésé. Aztán az energia árak komponenseiről szóló májusi versenyképességi tanács következtetések témáját is tovább fogjuk vinni a decemberi energiaügyi tanácsra. Ez jól illik majd a 2014-es versenyképességről szóló tárgyalások témakörébe. Nukleális biztonság is az egyik legfontosabb dosszié. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy konstruktív vita folyjon a tanácsban, és az egyes tagállamok eltérő véleményeit is megpróbáljuk majd figyelembe venni. A nukleáris energia biztonsága minden európai számára fontos. El kell érni, hogy a nukleáris létesítmények biztonságosan működjenek, illetve minden megelőző intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az ionizáló sugárzás ne károsítsa se a dolgozókat, sem a sem a lakosságon. Nemrég érkezett be erről egy előzetes javaslat, és az Európai Parlament véleményét is várjuk ezzel kapcsolatban. Elnök úr, tisztelt képviselők, mielőtt befejezném beszédemet, szeretném még a, elmondani, hogy lesz egy informális energiaügyi tanács Vilniusban szeptember 19-én, aztán az energia infrastruktúráról tartunk majd egy konferenciát, az Európai Energiahálózatról. Vilniusban szintén november 4-én, 5-én, és az Energia Tanács december 12-én ül majd össze Brüsszelben, ezek a legfontosabb események, és várom <clears throat> azt is, hogy jövő héten, július 15-én eljöjjön az Önök szakbizottságának küldöttsége Vilniusba látogatóba. Nagy kihívásokat állítottunk magunk elé, ambiciózusak vagyunk, de a polgáraink ezt el is várják tőlünk. Hiszek abban, hogy el kell érnünk többet, el is fogunk érni mindent, hogyha együttműködünk és hatékonyan dolgozunk. Az önök szakbizottságának tapasztalata és tudása mindig is segített nekünk, és nagyon várjuk az önökkel folytatott együttműködést, hiszen közös céljaink vannak az energia területén. Köszönöm szépen! Děkuji vám, pane Köszönöm szépen. Miniszter úr, ezt a nagyon kimerítő, részletes beszámolót a programot illetően. elmondta, hogy milyen fontos szerepet játszik az önök elnöksége. A mi szakbizottságunk nagyon sok aspektusával foglalkozik az energiának. A mi szakbizottságunk a jövőben is nagyon fontos szerepet fog játszani Európában. Köszönjük szépen még egyszer a részletes beszámolót. Most pedig átadom a szót a kollégáknak, hogy tegyenek fel kérdéseket. Azt kérem mindenkitől, hogy maximálisan három percre korlátozza a mondandóját. Kérem mindenkitől, hogy tegyenek meg erőfeszítéseket, hogy ezt be is tartsák. Tehát átadom a szót a kollégáknak először is. Jordan asszony kap szót. Miniszter úr, nagyon szépen köszönjük ezt a kimerítő beszámolót. Beszélt a belső piacról is. Ezzel kapcsolatosan van kérdésem. Tudjuk, hogy néhány hónap múlva már 2014 lesz, és nagyon-nagyon sok témával kell foglalkoznunk európai szinten és nemzeti szinten is, még mielőtt 2014-re átérünk. Hogyan tudja az elnökség meggyőzni a tagállamokat, hogy ez évvégéig a harmadik energiacsomagot hajtsák végre. Ugye ön elmondta, hogy ezt meg fogják tenni, de hogyan? Tehát ez a kérdésem. Van egy másik téma is, az infrastruktúra kérdése. Amikor az energiapiacról beszélünk, ugye arra elhangzott, hogy 10 milliárd euróra van szükség, de beruházókra van szükség. Hogyan? hogyan lehet megragadni a beruházókat, és meggyőzni őket arról, hogy ruházzanak be. Erről mit gondol, miniszter úr? Továbbá a nukleáris biztonságról szóló irányelvvel kapcsolatosan elmondta, hogy, hogy a tanácsban dolgoznak ezen a témán, de az Európai Parlament szintén foglalkozik ezzel az irányelvel, és nem csak az együtt döntési eljárás során. Nagyon fontos a jó együttműködést biztosítani. Hogyan akarja folytatni ezt az együttműködést a parlamenttel, mert erre szükség van. Végül pedig, de nem utolsó sorban, az energiapolitikáról kell beszélnünk, ugye egészen 2030-ig, hogyan látja az energiapolitika jövőjét. Elégedett a jelenlegi kerettel, a 2020-ig terjedő kerettel, ezt átviszik 2030-ig, vagy valami változásra van szükség. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor hat kérdést gyűjtünk össze, és akkor a miniszter úr válaszol a kérdésekre, hogy ne egyenként válaszoljon minden kérdésre. Pródi úr kapszót. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött ide, köszönöm a jelenlétét, nagyon nagyra értékeljük ezt a beszámolót is. Nagyon részletesen utalt a például a biomassa és a megújuló technikák témájáról. A jogalkotás során foglalkozni kell a biomassa felhasználásával is. Itt mi mindenképpen meg kell nézni, hogy például az állat eledelek esetében hogyan lehet felhasználni a biomasszát, a bioipar ágazatok feladataival is foglalkozni kell, amelyek felhasználják a biomaszát. Továbbá ugye az energia általánosságban egy fontos téma, ha a biomaszát veszik figyelembe, akkor azt látjuk, hogy nagyon jelentős volt a fejlődés ezen a téren. Azt is látjuk, hogy a pirolízis folyamatát használják a biomassa, a biogáz felhasználásában. Vannak már olyan gyárak, amelyek már működnek, termelnek, és ilyen alapon mindenképpen lehetséges a biomasszát energetikai felhasználásra alkalmazni kombusztió, tehát égés nélkül. Ugye, mert ez szennyezi leginkább az atmoszférát, tehát e-, ezt el kell kerülni. mindez nagyon fontos előrelépést jelenthet a biomassa felhasználásában, az energiák alkalmazásában és a szennyezettség kikerülésében. Köszönöm. Köszönöm szépen Pródi kollégának. Hall asszony a következő felszólaló. Üdvözlöm azt, hogy említette a 2030-as célkitűzéseket és feladatokat. Tudom, hogy a bizottság még az évvége előtt egy harmadik mm, közleményt fog kiadni a témát illetően természetesen a decemberi tanácsülésen fogják megvitatni ezt a témát. Önök bátorítják a vitát az energiahatékonyság fontosságáról, ugyanis ez egy alapfeltétel a 2030-as 2030-ig tartó folyamatokra vonatkoztatóan a az ellátás biztonsága, a foglalkoztatások növelése, a gazdasági növekedés szintjén fontos elérni az energia hatékonyságot. Sokkal pozitívabb lépésekre van szükség, természetesen csökkentve az üvegház hatás kibocsátásokat is. Beszélt arról, hogy mennyire fontos a belső energiapiac biztosítása jelenleg. Nagyon nagy kockázatok vannak, amelyek szinte aláássák a belső piacokat számos tagállamban. Önök foglalkoznak a nemzeti kapacitás a belső piacok problémájával? Köszönöm. Köszönöm szépen. Thomas kollégánk ki a szó. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Én ott folytatnám, ahol Holasszony abba hagyta a 2020-as, 2030-as folyamatokra vonatkozóan, az energiahatékonyságra vonatkozóan egy jobb gazdaságra van szükség. Itt de látjuk, hogy energia szegénység van az új MFF pénzügyi, több éves pénzügyi keretre vonatkoztatva, ugye látjuk, hogy inkább az energia szegénység az, amely előtérbe került. Európának nem jó öröksége van az energia terén, milyen kezdeményezéseket akarnak tenni, hogy segítsék az energiahatékonyságot ezeken a területeken, mik a prioritások, hogyan lehet megvalósítani e, ezt a folyamatot, amely 2014-ben kezdődik. A következő kérdésem a külső dimenziókkal foglalkozik ami hát engem izgat igazából. Ugye ön egy olyan országból jön, amelynek a, egy nagyon ö, jelentős mértékben függ a ö, külső ö, feltételektől, az importól, például a villamos energia területén importálnak áramot e, Európán Európai Unión kívüli országokból. Ugye, és ez nem mindig felel meg az európai normáknak. Hogyan lehet biztosítani tehát azt, hogy ö, fenntartsák, megtartsák a normákat, az európai szabályokat Természetesen én nem vagyok az ellen, hogy importáljunk villamos energiát az unión, uniós országokon kívülről, de amikor megnézzük a szabályokat, a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy a probléma például a gáz területén, ugye a hosszú távú szerződéseink voltak Oroszországgal, és a gáz ára is növekezett Európában, sokkal jobban, mint például a Shell gáz árai az Egyesült Államokban. Hogyan lehet megváltoztatni az euró kötvények terén a helyzetet? Ugye már a 70-es években bevezettük ezt a folyamatot, és akkor az olaj jón alapult ez az árrendszer, ár kialakítási rendszer. Mindenképpen a szabályoknak megfelelően kell eljárni az árindexelés terén is. Köszönöm szépen. miniszter úr, akkor azt kérem, hogy most válaszoljon ezen első csoportjára a kérdéseknek. Nagyon sokrétű kérdést tettek fel önnek, természetesen nem akarunk túl sok kérdést összegyűjteni, aztán lesz egy második kérdésforduló is. Megadjuk önnek a szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is az első kérdéssel kezdném. Jordán képviselő, köszönöm szépen kérdését a belső energiapiacsal kapcsolatban. Valójában ez egyik prioritása a litván elnökségnek. A tervünk az, hogy nagy figyelmet szenteljünk ezen témának. Úgy gondoljuk, hogy ez a megfelelő időpont arra, hogy monitorozzuk a tagállamok előrelépését, ami az intézkedések végrehajtását illeti a közös energiapiac kialakításával kapcsolatban. Több ülést is szervezünk, lesz egy informális ülés, lesz egy konferencia Vilniusban, és természetesen utána a miniszterek hivatalosan is találkoznak, ahol az elő, előre meneteli jelentéseket fogják bemutatni a közös energiapiac felé. Biztos, hogy ez rendkívül fontos időszak, hiszen már csak egy év marad hátra a határidők teljesítéséig. Ami pedig az nukleáris biztonsági irányelvet illeti. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a litván elnökség üdvözli ezt a javaslatot, amelyet a bizottság benyújtott. Az a célunk, hogy a tárgyalásokat a tanácsban a lehető leginkább előre tudjuk mozdítani. Most hadd térjek át a 2020 utáni időszakra vonatkozó kérdésére. Igen. Jordan, elnézést, a nukleáris biztonsági irányelvvel kapcsolatban az volt a kérdésem, hogy hogyan szándékoznak együttműködni a parlamenttel, hiszen nem vagyunk társ, jogak, társ döntéshozók ezen kérdésben. Hát ez a legjobb válasz, amit én adhatok, hogy mi készen állunk arra, hogy meghallgassuk az önök szakbizottságának és a parlamentnek a véleményét, ezen fontos kérdésben biztos, hogy nem lehet túlzásba vinni azt, hogy egymásra figyeljünk és egymást meghallgassuk. Úgyhogy mindenképpen a parlamenti vitában szeretnénk, hogyha a tanácsot is bevonnák. Ami a 2020 utáni időszakot illeti, azt tudom elmondani, hogy a beruházóknak szükségük van arra, hogy a rendelkezési keret megbízható és előrelátható legyen, és a döntéseket felelősen kell meghozni, ami az éghajlat és az energiaügyi kérdéseket és forgatókönyveket és célkitűzéseket illeti. Nagyon fontos lesz számunkra, hogy lehetőségünk legyen arra, hogy a bizottság eredményeit meghallgathassuk a nyilvános konzultációkkal kapcsolatban, amelyeket nemrég zártak le a zöld könyvvel kapcsolatban. Ezért tehát nagy érdeklődéssel fogjuk meghallgatni a bizottság tájékoztatását ezen eredményekről, valamint a lehetséges forgatókönyvek eredményéről és az egyes államokra és ágazatokra vonatkozó hatástanulmányokkal kapcsolatban. Ami pedig az infrastruktúrák finanszírozását illeti. Nos, ez egy nagyon fontos kérdés. Azt gondolom, hogy az a tény, hogy most először az európai szintű projektek finanszírozása, a bizottság és az Európai Unió szintjén elérhetővé válik, ez egy nagyon fontos tény és vívmány önmagában, és természetesen meg kell néznünk, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy ennek a pénznek nagyon nagy legyen a sokszorozó hatása a különböző bizottsági sémákon belül. És úgyhogy azért ezt gondolom, hogy jó lehetőség lesz ez arra, hogy Vilniusban novemberben a PCI témákat meg tudjuk vitatni. Prodi úr kérdése a biomassa fenntarthatóságával kapcsolatban. Köszönöm, hogy feltette ezt a kérdést. Valóban ebben a kérdésben még a tárgyalások elején járunk, de már most nagyon sok félt érdekli. Már nagyon várjuk a bizottság javaslatát azért, hogy a miniszterek, az energiaügyi miniszterek megvitathassák azt. És a kérdésére válaszolván azt gondolom, hogy ezen kívül fontos, hogy az érintett iparág képviselőit és a szakértőket is meghallgathassuk, és az biztos, hogy nagyon nagyra értékeljük, hogyha ön e, ilyen nagyon specifikus és, specifikus és konkrét javaslatokat fog benyújtani. Köszönöm szépen. Energiahatékonyság. Hol és Turmes képviselők tették fel erre vonatkozóan a kérdésüket. Köszönjük szépen! Ami az energiahatékonyság irányelvet illeti, ezt tavaly fogadták el, tehát ez is egyik eszköze annak, hogy a 2020-as célkitűzéseinket el tudjuk érni. Itt azt tudok erre válaszolni, hogy a végrehajtásra kell koncentrálnunk, és a tagállamokban frissíteni ezt a kérdést, hiszen valójában a legvonzóbb megoldás az energiai területén az, hogyha nem használunk fel energiát. Ami pedig a mi térségünkben a kihívásokat illeti, hát ez is azt mutatja, hogy milyen jelentősége és milyen lehetőségek vannak ezen irányelv végrehajtása mögött. Ami a szomszédságban beindult nukleáris projekteket illeti, köszönöm ezt a kérdést, rendkívül fontos ez a mi térségünkben. Mindig is azt a véleményt képviseltük, hogy a nukleáris biztonsági normákat az EU-n belül nem szabad, hogy az EU határain megállítsuk, ahogy ez konkrétan megemlítésre kerül olyan projektekben, amelyek az EU piacára irányulnak, úgyhogy tudnunk kell, hogy ugyanolyan normákat kell betartatni. Nagyon fontos, hogy esélyegyenlőséget biztosítsunk, ez rendkívül fontos az EU-beli vállalatok számára, hogyha ezen vállalatok az EU piacán versenyeznek, valamint az EU-n kívüli piacokra is szeretnének betörni. Ami a gáz, földgáz és a kőolaj árának a kapcsolódását illeti, nos, már most ez valóságá válik. Főbb európai cégek ezt az irányt követik, és mi azt látjuk, hogy már ez egy meglévő tendencia, amit nem lehet leállítani. Biztos, hogy odafigyelünk az önök javaslatára, amikor az energiapolitika külső dimenzióit fogjuk vitatni az energiaminiszterek tanácsán. Köszönöm szépen! A következő kérdések csoportja. Jerzy Buzeknek adom meg a szót elsőként. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, miniszter úr, az előadását. Nagymértékben támogatom az önök programját az energia területén a következő fél évre. Rendkívül érdekes ez, és miután az elmúlt hónapokban több ülésen részt vettünk, parlamenti ülésről beszélek, és miután az ön elnöksége eh, a múlt héten Strasbourgban is rendkívül jó előadást tartott. Azt gondolom, hogy mindenképpen bizodalommal vagyunk a következő fél év előtt. Azt gondolom, hogy a következő fél év rendkívül fontos lesz az EU eh, belső energiapiacának kiépítésében. Mindenképpen támogatom a kollégák kérdéseit és az ön válaszát erre. Ami az infrastruktúrát illeti, ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha kiegészíteni az elhangzottakat. Erre Romana Jordán tett fel kérdést. Valószínű, hogy ha a projekteket gyorsan ki lehet választani, amelyben közös az európai érdek, erre szükség lesz, és a lehető leghamarabb el kell kezdeni ezt a munkát, hogy az összes határon átnyúló interkonnektort ki lehessen építeni, különösen, hogy az energia szigeteket fel tudjuk számolni. És ami a kérdést, azt a kérdést illeti, amelyet Turmes, kérdés, Turmes kolléga kérdésére adott, ami a, a a kőolaj indexálás leépítését illeti a földgázára kialakításában, a hogyha megnézzük, hogy milyen különbségek vannak az Egyesült Államokban és a mi földrészünkön, hát óriási különbségek vannak, úgyhogy ez egy nagyon fontos kérdés. Végül pedig nagyon röviden még két kiegészítő kérdésem lenne. A határon átnyúló energia kereskedelmet lehetővé kell tenni, ezt nem könnyű elérni. Nem csak a transmissziós kódok és más szükséges dolgok miatt, hanem talán a legfontosabb kérdés az az, hogy a támogató rendszerek a megújuló energiaforrás tekintetén is egymással összeegyeztethetőek legyenek, úgyhogy erről európai szinten kellene beszélni, mert nagyon nehéz ezt végrehajtani, és nem könnyű jó eredményeket elérni. Fontos, hogy felhasználó barát legyen a piac. Ez egy másik kérdés. Hogyan lehet az összes információs és kommunikációs technológia beli területi vívmányokat végrehajtani? Hogyan lehet valóban megkönnyíteni a polgárok számára, hogy ezt használhassák, mert gyakran nem értik, hogy mi történik az energiapiacon. Fontos, hogy a polgárok saját maguk dönthessenek, az energiaállátók, az energiaszolgáltatók tekintetében, és nekünk kell segíteni őket abban, hogy döntsenek. Például azáltal, hogy helyi brókereket ö, engedélyeznénk, erre is van lehetőség. Köszönöm. Question is, Mr. Köszönöm szépen, Menten úr. A következő kérdés. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az elnökségi program bemutatását. Kétségtelen, hogy e szükség van 2014-re egy belső energiapiac kiépítésére, illetve arra, hogy ez stabil és átlátható legyen. Annak ellenére, hogy miniszter úr egy bizonyos adott országból származik, Beszélnünk kell ma arról is, hogy a Baltikumnak milyen fontos szerepe van az energiapiac szempontjából, és sokszor beszélünk a kiegyenlített egyenlő esélyekről, de hát hol van egyenlő esély egy olyan helyzetben, ahol a Gazprom gázáért a balti államoknak majdnem dupla annyit kell fizetnie, mint Németországnak. Tehát az energia belső piac nagyon egyenetlen jelenleg, ki kell egyenlíteni ezt a helyzetet. Mi dánokként úgy gondoljuk, hogy tényleg kutyaszorítóba kerültek a balti országok ebből a szempontból. A megújuló energia szempontjából viszont nagyon örülök annak, hogy nem csak hosszú távú célokat említett miniszter úr, hanem kötelező jellegű célokat is az energiahatékonyság és a megújuló energiák terén. Nem fogadhatjuk el azt, hogy az nem energiahatékony rendszereket tám, támogassuk. Nem olyan nehéz a megfelelő megoldás megtalálása, csak a finanszírozás megtalálása a feltétel. Tehát miniszter úr, meddig tart még ez az állapot, hogy balti barátaink kétszer annyit fizetnek az orosz gázért, mint a többi ország, és hogy tudunk a befektetők előtt olyan helyzetet teremteni 2030 utáni időszakra, ami hát ugye a befektetők számára olyan, mint amikor mi azt mondjuk, hogy jövő hét kedd, hogy tényleg ők is hosszú távon elkezdjék tudni tervezni a feladataikat. Köszönöm szépen, Benson úr. Köszönöm szépen, ez az utolsó kérdés volt. Most kérem a miniszter urat, hogy válaszoljon a kérdésekre. Thank you, Mr. Chairman. Buzek. Köszönöm szépen, elnök úr. Buzek elnök úr, Buzek, Buzek kolléga kérdésére és a PCI szelekciós folyamatról. Nagyon fontos, és már jelenleg is folyamatban lévő feladatról van szó. Ezen a héten is lesz többek között egy ülés, amelyen előzetes tárgyalásokat fogunk folytatni a, az ezzel kapcsolatos lista véglegesítéséről. Reméljük, hogy őszre el fogjuk végezni a munkát és a közös érdeklődésre számot tartató projekteknek külön figyelmet fogunk tartani, szentelni a konferenciánkon. Örülök neki, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ezzel kapcsolatban ön is be fogja mutatni majd a jelentését. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a tagállamok különös figyelmet fordítsanak arra, hogy az Európai Parlament jelentésében milyen véleményt közvetít erről a kérdésről. A támogató rendszerek összeegyeztethetőségéről. Ezzel kapcsolatban lesznek iránymutatások, és egy együttműködési mechanizmus is ki fog alakulni, amelyet nyáron fogunk majd bemutatni. És a tanácson belül folytatódni fog a tárgyalás ebben a témában is, hiszen ennek nagyon fontos jelentősége van abból a szempontból is, hogy egyáltalán a közös piac hogy tud működni, és hogy tudjuk elkerülni a következő ország, különböző országokban létező különböző támogatási rendszerek közötti összeütközést. Benzon úr kérdésére reagálván, valóban az átláthatóság fontos kérdés. Azt látjuk jelenleg, hogy a már a jelenlegi szabályok mellett is egyre nagyobb fokú az átláthatóság. Biztos vagyok abban, hogy az energia csomag elfogadása után, ahol kötelező követelmények is lesznek majd, az olaj és a gázra vonatkozó e, ellátókkal kapcsolatos kötelezettségek úgy fognak alakulni, hogy sokkal nagyobb lesz az átláthatóság, illetve ami még fontosabb, sokkal nagyobb lesz majd a diversifikáció is. Ez tulajdonképpen a második pillére annak, amely annak a csomagnak, amelyet Európában energiaügyben tervezünk, tehát hogy meglegyen a megfelelő jogi keret, és hogy ezen belül meglegyenek a megfelelő alternatívák, és meglegyen a diversifikáció mértéke is. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm minden kollégám és kolléganőm nevében. Köszönöm szépen a nagyon világos válaszait. Köszönöm szépen mindazt, amit elmondott. Számunkra egy tényleg nagy, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy eljött mindjárt itt az elején a bizottságunkhoz, ugyanis az energia egy ö, olyan téma, amely a munkánkban prioritást élvez, és már most ö, várjuk azt, hogy újra eljön majd a bizottságunkba, mert minden olyan téma, amely az energiához kapcsolódik, nagyon fontos, kulcsfontosságú az Európai Unió tagországai számára, a polgárok számára, az energia kihat a mindennapi életünkre. Még egyszer köszönjük szépen, nagyon sok sikert kívánunk a munkájukban a litván elnökségnek és nem sokára reméljük, hogy újra találkozunk. Bene, allora. Folytatjuk a munkánkat. A fiatal miniszter úrral való találkozás után tovább megyünk, megadom a szót Pilar del Castillo elnökasszonynak a számításterben rejlő potenciál felszabadítása Európában témában. Köszönöm szépen, elnökasszony! Kedves kollégák! Hölgyeim és uraim! Ma meg fogjuk vitatni ezt a saját kezdeményezésű jelentést, amely a számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása Európában téma. Ennek a témának én vagyok a jelentéstevője, ez egy nagy megtiszteltetés számomra, a parlament be fogja mutatni a véleményét ezzel kapcsolatosan emlékeztettünk arra, hogy a digitális stratégia egyik fő témájáról van szó, amely stratégia 2010-ből származik. Az informatika, a számítási felhőben rejlő potenciál, itt nem csak az új technológiákról van szó, hanem a technológiai fejlődésről ezen a területen az informatika terén bekövetkezett fejlődésről. Sok területen azt látjuk, hogy egy rendkívüli keretet hoztunk létre, a számítási felhővel kapcsolatosan egy hálózathoz kapcsolódnak az adatbázisok, mindenhol ezt látjuk, hogy a potenciális felhasználók száma nagyon-nagyon magas. Ugye itt különböző szervezetekről van szó, úgyhogy nagyon-nagyon magas számban használják ezt a rendszert. Nagyon ígéretes a helyzet ebben az ágazatban az információ és a kommunikációs ágazatban valószínűleg ez az ágazat, ahol a legnagyobb a növekedés. Ezek a felhők virtuális infrastruktúrákat jelentenek. Az alkalmazás, a fel, információ feldolgozása, alkalmazás terén delegálhatunk, tehát nagyon, olyan, nagyon sok informatikai feladatot át tudunk ruházni a vállalatok nagyon jól megértették, mi a tét ezen a területen, és mennyire hatékony lehet ez az informatikai, technológiai fejlődés. Ahogy mondtuk, nagyon jelentős a potenciál ezen a területen. Nem akarok kitérni a, a technika, technológia, ezen rendszer külön böző előnyeire. Ugye itt egy, ahogy említettem, egy technológiai fejlődésről van szó, igen, erről kell beszélnünk, erről a fejlődésről. A bizottság a dokumentumában, a stratégiában három akciót határoz meg. Egy nagyon érdekes hozzájárulás a bizottságnak, és a parlament is jelentős módon hozzájárulhat a bizottság javaslataihoz. Itt nem három, hanem öt akció területre kellene koncentrálni, tehát egy olyan európai stratégiára, amely során a felhő nagyon fontos lehet a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás terén. Az első terület meg az lenne tehát a célja, hogy a gazdasági növekedést biztosítsuk. Én úgy gondolom, hogy most Európában ugye 20, 24 százalékos a munkanélküliség 2013-ban, és hogyha figyelembe vesszük a minősítéseket, körülbelül 700 ezer 1 millió ö, munkaerőre van szükség, ö, a következő időszakban e, ezen a területen, tehát a képzés nagyon fontos az informatikában, a felhő témában, és ez a kkv számára is nagyon fontos lehet. A második akciós terület a biztonsággal ö, e, foglalkozik, tehát a számítási felhő biztos, biztonságával, a itt az egységes piac fejlesztése is fontos a számítási felhő terén. Lényegbe vágó az, hogy az általános szolgáltatásokat ezen a területen is biztosítsuk, azonban az információt mindenképpen biztonságosá kell tenni. A harmadik akciós terület a különböző közszolgáltatos, közszolgáltatással foglalkozó területek Ugye tudjuk azt, hogy itt nagyon nagy lehetőségek vannak a digitalizálás terén, a, az adminisztrációk, a közigazgatás számára csökkenteni lehetne a költségeket, az európai intézmények számára szintén fontos lenne a számítási felhő megvalósítása. Itt azt is látjuk, hogy a, nem csak a, a közszféra, hanem a, a magánszféra is átveheti mindezt, tehát a számítási felhővel kapcsolatos feladatokat átveti a magánszféra is, ahogy a jelentés is kimondja, a közférában nagyon óvatosan kell eljárni, de e, nem szabad e, késlekednünk, fel kell gyorsítani ezt a folyamatot a számítási felhő folyamataival, feladataival kapcsolatosan, ahogy arra kitér a bizottság javaslata is. A negyedik akciós terület a normákkal kapcsolatos. El kell kerülni azt, hogy feldaraboljuk ezt az ágazatot a számítási felhő terén, és csak egy szolgáltató legyen, mondjuk. Itt interoperabilitásra van szükség, a minimum normákat biztosítani kell, és az átvitelt szintén, tehát hogy átvehessék ezeket a feladatokat. Szeptember 4-éig kell beadni a módosítókat, Végül pedig a fogyasztókra is gondolni kell az átláthatóságra ezen a területen. Mindenképpen azt is el szeretném mondani, amiről már beszéltünk ebben a szakbizottságban, a számítási felhő témában, nevezetesen egy jó stratégia kihatása Európára nagyon jelentős lehet Persze ehhez arra van szükség, hogy együttműködjünk más régiókkal a világban, és elsősorban az Egyesült Államokkal. Azonban ez egy horizontális fejlődés, éppen ezért a digitális, egységes digitális piacra ki fog hatni. Nagyon sok aspektusa van a digitális piacnak, a számítási felhő egy ilyen aspektus, ez egy nagyon dinamikus elem, amely igenis fel fogja ezt a piacot élénkíteni. Nagyon örülök, hogy itt most elkezdhettük ezt a vitát. Itt most ez a nagy, tehát a szűn vakáció előtt utolsó hetünk. Köszönöm szépen, hogy elkezdhettük ezt a vitát, és természetesen rendelkezésük állok, hogyha vannak javaslataik, és szeptemberben majd összegezzük a munkát. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, részt venni ebben a vitában a bizottság javaslatát illetően, és azt hiszem, hogy a parlament igenis jelentős mértékben hozzájárulhat ehhez a munkához. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pilár. Most pedig Kálfin úr következik, aztán Trotman asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ah, hát- Szeretnék Katrin Trotman nevében elnézést kérni, és az ő álláspontját bemutatni, hiszen ő árnyék jelentéstevő a szocialisták részéről a ö, számítási felhő jelentéssel kapcsolatban. Először is szeretnék gratulálni az előadónak, Delkeszti asszonynak ezen rendkívül részletes és átfogó jelentésért, amely bemutatja az EU számítási felhő tekintetében felmerülő legnagyobb kihívásokat. Ami a jelenlegi PRISM potrányt illeti, és anélkül, hogy a többi szakbizottság hatáskörével esetleg foglalkoznánk, szeretnénk kiemelni, hogy szeretné Katrin Trutman kiemelni, hogy nagyra értékeli, hogy az európai számításfelhő stratégia mennyire fontos, és a A tízes pontját Pilár javaslatainak rendkívül nagyra értékeljük, különösen a jelen, mostani tömeges kémkedés után azt gondolja, hogy ezt a jelentésbe fel kell venni. Néhány megjegyzés lenne a jelentése kapcsolatban. Először is az infrastruktúrát illeti. A számítási felhő azt jelenti, hogy alapvetően, hogyha megfelelően használjuk, akkor ehhez arra van szükség, hogy a felhasználóknak jól működő, szélessávú internetes kapcsolata van. Tehát, hogyha meghatározzuk a számítási felhőt, nem szabad szem elől veszíteni azt, hogy milyen fontos, hogy a szélessávú hálózat elérhetővé váljon az Európai Unió összes területén. És különösen kihívás lesz ez olyan egyének és kis és középvállalatok számára, amelyek a kevésbé sűrűn lakott területeken tevékenykednek, ahol egyelőre csak kevésbé széles sávú az elérhetősége az internetnek. Ami pedig a számítási felhő kérdését illeti, amikor erről beszélünk, akkor fontos, hogy az összkép részeként beszéljünk a digitális szakadékról és nem szabad, hogy ezt a digitális szakadékot tovább mélyítsük a rendelkezésekkel. Másodszorban, hogyha infrastruktúráról beszélünk, akkor figyelembe kell vennünk, hogy egyelőre nincs megfelelő számú szerverfarm, és hát a mostani botrányokkal összefüggésben el kell mondani, hogy a legtöbb adat az EU-n kívül található. Persze nagyon nehéz a felhőket lokalizálni, de azért mégis az EU-nak meg kell próbálnia ezt az infrastruktúrát tovább építeni azért, hogy a világ többi részével fenntarthassa a versenyt. És még szintén nagyon fontos, amit Pilár is kiemel, Katrin Trutman nevében szeretném támogatni az itt felmerülő eredményeket. Nem csak további képzésre van szükség a felhasználóknál, hanem további a felhő, számítási felhőt üzemeltető szakemberek számára kialakított képzésre is szükség van. Másrészt pedig, ami a szociális aspektusát illeti a kérdésnek. Oda kell figyelnünk a számítási felhő kibővítésekor és az infrastruktúra kidolgozásakor arra is, hogy milyen kihatása van ez ennek a társadalmi aspektusokra, idejetvén azt, hogy a számítási felhő érthető legyen, hogy milyen a távolság, az informatikai szakemberek és a többi szakember között a vállalatokon belül. Annak a kockázatát is figyelembe kell venni, hogyha mindenkire egyfajta megoldást akarunk, ez talán a legjobb minőségű szolgáltatások szempontjából káros lehet, és éppen ezért nagyon fontos, hogy az innovációt fenntartsuk a kisebb vállalatoknál is. Negyedsorban, ami a felhasználók, a fogyasztók részét illeti. Fontos, hogy elkerüljük a lock-in hatásokat, tehát a kölcsönös átjárhatóságot kell bátorítani, erre utalt Pilár is. Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy nem a nemzeti számítási felhő stratégiák közötti különbségről kell beszélni, hanem az európai számítási felhő stratégiánál meg kell különböztetni az EU és a nem EU államokat, és hogy ki számára fontos, hogy működőképes legyen ez az EU stratégia. Egységes teret kell kialakítanunk az Európai Unión belül azért, hogy össze tudjuk hasonlítani az Európai Uniós piacot a külső piacokkal, és próbáljuk meg csökkenteni az EU-n belül a különbségeket. Ezen kívül a számítási felhő stratégia, tehát az EU-ból kell, hogy kiinduljon, és fontos, hogy legyen nemzetközi vetülete is és kapcsolatai, és nagyon fontos erőfeszítéseket tenni, hogy más partnerekkel az EU-n kívül is együttműködjünk azért, hogy a normákat együtt tudjuk kidolgozni, azért, hogy a számítási felhőt a lehető legtöbben tudják ilyen módon támogatni. Végül pedig szeretném kiemelni, hogy a négyes bekezdés talán túlságosan semleges azt mondja csak ki, hogy az egyik üzleti modellt sem szabad előnyben részesíteni. Katrin azt javasolja, hogy emlékezzünk Nelly Krősz Davoszi 2011-es beszédére, amelyben azt mondta, nem azt akarom, hogy Európa számításfelhő barát legyen, hanem számításfelhő aktívnak kell lennünk. Tehát fontos, hogy produktívak is legyünk, és a számítási felhő lehetőségeket is kidolgozzuk, ne pedig a már mások által kidolgozott lehetőségeket használjuk fel. Tehát megint csak fontos, hogy az európai kezdeményezések megszülessenek. Köszönöm a figyelmüket. Grazie. Köszönöm szépen. Elnézést kérek a kollégától. Kicsit elsiettünk az idővel. Robert kollega, köszönöm. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm Pilár jelentés tervezetét. Úgy gondolom nagyon jó tervezet, és majdnem minden olyan kulcsfontosságú intézkedést megközelít, amely a számítási felhő potenciáljának kibontásához szükséges. Az ALDE egyetért azzal, hogy valóban nagyon nagy jelentőséget kell tulajdonítani a számítási felhőnek a KKV-k valamint a közszolgáltatás szempontjából is, annak érdekében, hogy a közigazgatást hatékonyabbá tegyük, és az internetes közbeszerzést biztonságosá és megbízhatóvá tegyék. A biztonság és a megbízhatóság a, az információ koncentrációja illetve a szolgáltatók számának csökkenés által ugyanúgy növekedni fog. Egyetértek azzal is, hogy semlegesnek kell maradjunk, és nyitottaknak az Európai Unión belül minden szolgáltató felé. Úgy gondolom, hogy a bizottság kellene, hogy vezesse a feltételek kifejlesztésének munkáját, és ALDE támogatja, az, a DALDE, az ALDE támogatja azt a részt, amely a fogyasztók védelmét szeretné növelni, és amely a fogyasztók előzetes, minél alaposabb támogatásáról szól. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen. András Dotter kollega. Um, thank you, Ms. Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm én is a jelentéstevőnek a jelentéstervezetet. Először zavarosnak találtam a bizottság közleményét, mert az Euroclad, az ABC for Trust, A for Clad, és különböző nevek röpködtek itt ebben. Azon kívül elmondták, hogy kezdeti fázisban van a munka, és arra gondoltam, hogy vajon miért most adnak ki közleményt, és miért nem akkor, amikor ezek a projektek már lefolytak, és sokkal jobb, szélesebb képet látunk az, e, erről a helyzetről. Úgy gondolom, hogy a jelen, e, jelentés nagyon jól e, megvilágítja mégiscsak a jelenlegi helyzetet, és az öt pont összefoglalja azokat a fontos kérdéseket, és azokat a kihívásokat, amelyek előttünk állnak, tehát a szabványosítás, a közigazgatás, az átláthatóság, hogy ezek, ezek által az Európai Unió hogy vállalhat ipari szerepet a jelenlegi körülmények között. Egyetértünk Trautmann asszony aggodalmaival a számítási felül szociális oldalait illetően, ennek, ezeknek nagyobb hangsúlyt lehetne adni. A jelenlegi biztonsági modellek úgy néznek ki, hogy nagyon kevés, nagyon nagyméretű szereplő igazgatja és ellenőrzi az egész szegmenst, az egész ipart. Jó lenne, hogyha ez nem így lenne, hiszen gyakran a helyi hatóságok és a kisebb szereplők ugyanazon az oldalon állnak, mint a magánszemélyek, nehezen tudják érvényesíteni a jogaikat, és az Európai Unió ennek e feloldására, ennek a helyzetnek a javítására sokat tehet azzal, hogyha világos szabályokat alkot az adatok hordozhatósága és az interoperativitás operativitás nagyon fontos egyetértek ebben is, várom a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel folytatott együttműködést. Úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz ez, jók lesznek a viták. Nagyon örülök neki, hogy a, az a jelentéstervezet ilyen jó kiinduló pontot szolgáltat ehhez. Zenovszki, Köszönöm, Tazenovszki kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakozom azokhoz, akik nagyra értékelték ezt a jelentést kolléganőnk részéről. Azt hiszem, hogy nagyon jól leírja a helyzetet, és meghatározza pontosan, hogy jelenleg is, jelenleg milyen stádium, stádiumban van a számítási felhő, és beszél a jövőbeni kérdésekről is. Nagyra értékelem azt, hogy néhány oldalon sikerült egy nagyon bonyolult folyamatot leírnia, sok esetben még az informatikusok sem értik részleteiben ezt a folyamatot. És azt hiszem, hogy ez a jelentés nagyon időszerű, jelenleg nagyon sok jelentésről vitázunk, és nagyon sok munkafolyamatról, és ezen jelentések között ez Mm, ahogy Rod úr is mondta, nagyon fontos jelentés A digitális agendáról van szó. Nagyon fontos a digitális infrastruktúra a szempontjából is a számítási felhő. Ezzel egy időben a számítási felhő jelentős mértékben kihat a közlekedésre, a széles nyomtávú technológiákra, itt nagyon-nagyon sok adatról van szó. Már ma is látjuk azt, hogy milyen hatalmas adat tömeget közvetítenek. Ahogy kollégánk mondta, az együttműködés a közigazgatás és a magánszféra között is nagyon fontos. Minden a különböző paraméterektől függ majd, amiket ki tudunk dolgozni, tehát a magánszférába is behatol ez a rendszer, és a különböző administratív intervenciók terén is oda kell figyelni arra, hogy ne gátoljuk ezt a folyamatot. Bizonyos országokban már realitássá vált ez a helyzet, és nem szabad az administratív gátakat gátakkal foglalkozni, nem szabad lefékezni ezt a folyamatot, biztosítani kell azt, hogy azok, akik kezelik ezt a számítási felhőt, azok természetesen a felelősséget is vállalják teljes körűen, Mellesleg ezzel kapcsolatosan terjesztettem be módosítókat. Azt hiszem, hogy sokkal inkább növelni kell az információk számát, amelyeket a lakosságnak közvetítünk a lakosságot. Korrekt módon kell informálni a lakosság, a polgárok sokszor naivak az adat közvetítés területén. A számítási felhő is ki mehet a kontroll alól, tehát erre oda kell figyelni. Én, mint árnyék jelentéstevő, nagyon örülök, hogy együttműködhettem, és teljes mértékben rendelkezésre állok, hogy segítsem ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Pródi kollega kap szót. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Pilar del Castillo kolléganőnek ezt a jelentést. A számítási felhő egy nagyon ígéretes téma, ugyanis ha megnézzük a perspektívát, akkor azt látjuk, hogy hozzáférhetünk olyan kapacitásokhoz, olyan memória kapacitásokhoz, olyan számítási kapacitásokhoz, amelyekhez nagyon nehéz lenne hozzáférni külön az egyéni felhasználóknak. Tehát potenciálisan itt egy végtelenül fontos fejlődés látunk perspektívaként. Azonban én azt hiszem, hogy annak érdekében, hogy elfogadhassuk széles körben ezt a rendszert, nagyon nagy és nagyobb garanciákra van szükség. elsősorban az adatok biztonságát illetően, hogy ne manipula- manipulálhassák az adatokat, és, és ne használhassák fel nem megfelelő módon az adatokat. Ez, ha megnézzük a nagy fejlődés problémáját, akkor sokkal részletesebben kell értékelnünk a kockázatokat is az adatokkal kapcsolatosan. oda kell arra figyelni, hogy az adatokat ne használják fel más célokra, mint az eredeti cél éppen ezért úgy gondolom, hogy garanciákra van szükség, még mielőtt egy olyan projektbe kezdünk, amely bizonyos értelemben egy jelentős projekt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Angelika. <laughs> Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégáim, elnézést kérek a mikrofon zajért. Először is nagyon köszönöm a jelentéstevő asszonynak a kiváló jelentéstervezetet. A kollégákhoz csatlakozván azt mondom, hogy tényleg nagyon jó jelentés, nagyon fontos, és szépen fokozatosan ki fogjuk tudni goldozni. Néhány kolléga már megemlítette, hogy az utóbbi plenáris ülésen már fölmerültek ezek a kérdések, hogy hogy tudunk ezen tovább mozdulni, és tényleg nagyon fontos, hogy ezt az európai számítási felhőt életre hívjuk, és fontos ezzel kapcsolatban jól átgondolni, hogy hogy indulunk el a munkával. A parlament ki kell dolgozni az állásfoglalását, mielőtt a bizottság konkrét javaslatokkal élne. Köszönöm de Castillo jelentésben az tetszik nekem legjobban, hogy végig a megbízhatóság, a bizalom, a biztonság, a személyes adatok védelme a vezérfonal, hiszen a jelenlegi társadalomban a személyes adatok tömegével vannak jelen, és hogyha nem védjük meg őket, akkor ugye az, hogy, hogyha nem tudjuk szabályozni vagy irányítani, hogy mi történik az adatainkkal, akkor tényleg az egész Európai Unió szintjén el kell, hogy el fogjuk veszíteni a bizalmat a, a, a a biztonság szempontjából, és, és hát ezért nagyon fontos, hogy az európai polgárok felé is ezt közvetítsük, hogy standardizálni kell, egységesíteni kell az adatvédelmet európai szinten, kell, hogy legyen egy minimális követelmény szint, amelyet, amelyet mindenhova be kell építeni, ezt követelnünk kell, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon sok ilyen intézkedés teljesen világos. A politikai vita szempontjából az a fontos, hogy Európai Parlamentként mi minél jobban támogatni tudjuk, és megpróbáljuk minél jobban irányítani, hogy hogy nézzen ki a felhő. Az lep meg engem leginkább ebben az egész kérdésben, hogy az összes számítási felhő szolgáltató 95%-a az, az Egyesült Államokban működik, és hát ezt kell nagyon jól átgondolni, hogy ez mit jelent. És hogy mit jelent az, hogyha most európai számítási felhőt készítünk, illetve teremtünk, akkor csak európai adatok legyenek benne, csak európaiak használhatják, vagy Európán kívül, európai felségterületen kívül megengedhetjük az adatok átadását, akkor ezzel kapcsolatban milyen, milyen szabályok kellenek, hogy legyenek ugye az egész Amerikával való adatbiztonsági kérdés fényében. Nagyon sok kérdés fölmerül, globális szinten kell kezelni ezt a kérdést, és a szakbizottságunknak arról, kell, arról kell gondoskodni, hogy ezt megfelelőképpen kialakítsuk. A jogi bizottságban is most beszéltünk éppen a PCR irányirelvről beszélgettünk, beszélgettünk, hogy milyen védelmi intézkedések, hogy milyen európai szintű harmonizáció kell a területen, és ez bizony össze is függ az európai számítási felhő kérdésével, sőt össze kell, hogy kapcsoljuk ezt a két kérdést. Ki kell fejlesztenünk a megfelelő eszközöket annak érdekében, hogy az európai számítási felhő markáns jelenség legyen, amely védi a polgárokat és a vállalkozókat is. Tehát nagyon sok kérdés merül föl, nem csak a jelentés se kapcsolatban, hanem egyébként is, és remélem, hogy nagyon jó vitákat fogunk majd folytatni a témáról. Köszönöm szépen, akkor befejeztük ezt a felszólalókkal, és most a bizottság képviselője következik opinion. Köszönöm szépen ezt a véleményt. Először is szeretném elmondani, hogy a bizottság már az előkészítés alatt is kidolgozott egy álláspontot, úgyhogy ehhez képest csak néhány dolgot szeretnék még elmondani. Teljes mértékben támogatjuk a szélessávú hálózat kiépítését, ez rendkívül fontos a számítási felhő és annak jövőjének szempontjából. Ami pedig az infrastruktúrális fejlesztéseket illeti. Először is azt szeretném elmondani, hogy nem hogy ez az egyedüli módja annak, hogy elkerüljük annak a kockázatát, hogy külföldi kormányok hozzáférjenek az adathoz. Nagyon fontos, hogy javítsunk a bizalmon, az internetes bizalmon. Ehhez megfelelő jogi keretre van szükség, magas szintű kutatást kell finanszírozni, a kódolási technikákat kell fejleszteni, és nagyon fontos a közvélemény figyelmének a felkeltése is. És nagyon fontos elkerülni annak a kockázatát, hogy a külföldi kormányok hozzáférhessenek ezen adatokhoz. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy nem szabad csak az európai infrastruktúrára koncentrálnunk, át kell gondolnunk azt is, hogy milyen lehetősége van annak, hogy például, ha olyan a helyzet, hogy Európában vannak infrastruktúrális adatközpontok, mégis fennáll a lehetősége annak, hogy bizonyos szolgáltatások Egyesült Államok beli vállalatok révén kerülnek hozzáférhetővé. Tehát vannak bizonyos szolgáltatásoknak területen kívüli alkalmazások. Például, hogyha egy Egyesült államok beli vállalat a szolgáltató, elége ez ahhoz, hogy a külföldi kormányok hozzáférjenek ezen adatokhoz? Ezt a kérdést kell körüljárni. Ami a véleményt illeti, szeretném még elmondani, különösen a fogyasztóvédelemmel kapcsolatban azt, hogy a fogyasztó a fogyasztóknak nem szabad, hogy alapból számítási felhőszolgáltatásokhoz forduljanak, tehát át kell gondolnunk, hogy a jövőben a számítási felhőszolgáltatásokat mindenhol alkalmazni fogják mindenhol, ugyanúgy, mint ma az internetet, ahogyan használjuk. Ezért tehát eh, a számítási felhőszolgáltatásokat az internethez tudjuk ma hasonlítani. Hogyha azt mondjuk, hogy a számítási felhőt kell alapból használni, ez annyit jelentene, mint hogyha azt mondanánk, hogy az internetet kell alapból használni figyelembe kell vennünk azt is, hogy a férfi felhasználók nem igazán látják a különbséget a számítási felhő és más szolgáltatások között. Tehát valamilyen informatikai tudásra van szüksége a felhasználónak ahhoz, hogy tudja, hogy valóban felhő, számítási felhőszolgáltatást használ, és nem valami más internetes szolgáltatást. Tehát a bizottság szeretné biztosítani a javaslatával azt, hogy úgy gondoljuk, hogy valóban ezen vélemény segítségével megtaláljuk a megfelelő fogyasztóvédelmi megoldást. A cookie rendelettel kapcsolatban hasonlóan jártunk el, talán érdemes lenne a modell szerződési feltételek kidolgozásával felhívni a közvélemény figyelmét ezen kérdésekre, és így több fogyasztót tudunk megvédeni. Ezen kívül, ami a PCL, a Private Copy Levis kérdését illeti, üdvözöljük ezen javaslatokat, és az erre vonatkozó jövőbeni javaslatunkban be akarjuk ezt építeni. Nagyon fontosnak tartjuk mi ezt a számítási felhők jövőbeli fejlődésével kapcsolatban. Természetesen az önök javaslatait mi nyoma, nyomon fogjuk követni, és azt gondolom, hogy a számítási felhőt figyelembe kell venni. Elhangzott egy észrevétel azzal kapcsolatban, hogy milyen különbség legyen, vagy lehet az EU és a nem EU-s stratégiák között. Nos, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos a partnerség. Megpróbálunk a különböző tagállamok között együttműködést kialakítani. Tehát annak ellenére, hogy az egyes tagállamok kialakítják a saját számítási felhő stratégiájukat. Az Európai Számítási Felhő Partnerség nagyon fontos, hogy az egyes tagállamok eszmecserét folytassanak, és a tapasztalataikat átadhassák egymásnak. És így próbáljuk biztosítani az együttműködést Európában azért is, hogy egységes piacot tudjunk kidolgozni. Köszönöm a figyelmet. Béne, grazie. Rendben van. Köszönöm szépen a bizottság képviselőinek. És most visszaadom a szót Pilánnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen minden kollégámnak ezt a nagyon pozitív értékelést, a munkám értékelését. Köszönöm a bizottság képviselőinek is a kommentárokat. Van időnk a szeptember elejé összegzésre, találkozom majd az jelentéstevőkkel, és folytatjuk a munkát. Majd is ülésen az év végén fogjuk lezárni a témát, úgyhogy még van időnk foglalkozni ezzel az egész dossziéval. Ahogy említették is, nagyon sok ponttal kapcsolatosan teljes mértékben egyetértek azzal, amit elmondtak, és azt hiszem, hogy jól lezárhatjuk majd a vitát. Lesz még időnk a szeptemberi ülésünkig. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Pillárnak és minden kollégának. Emlékeztetek arra, hogy a módosítók beteljesztésének határideje szeptember 4-e 12 óra, aztán október 14-én az ITRE bizottságban szavazunk, novemberben pedig a penális ülésen. Most pedig Valeán kollega nő nincs itt, Hol kollega nő helyettesíti őt, akinek meg is adom azon a szót. Uh, thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valéan asszony nevében fogok beszélni, és fel fogom olvasni az ő általa elkészített hozzászólást a témához. Kedves kollégák, talán emlékeznek rá, hogy a az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek bejelentéséről szóló kommunikáció, bár 2009-ben elkészült és a parlamentnek átadták, akkor is ITRE jelentéstevő volt már Valeján asszony, és a Júrival együtt az ITRE úgy döntött, hogy az Európai Parlament a, a, a, megtámadja a tanács által meghatározott jogi alapot a tanács ugyanis a 337-es cikket, valamint a 187-es cikket jelölte meg jogalapként, tehát konzultációs alapot adott, mivel hogy általános információk gyűjtéséről volt a tanács szerint szó, akkor Valéján asszony eh, már kijelentette, hogy nem csak információról, gyűjtésről volt szó, mert ez a kérdés az egész Európai Uniós energiapolitikát is fel, befolyásolja befolyásolni fogja. Ezért a Lisszaboni szerződés által a parlamentre átruházott hatáskörök értelmében együttdöntési jogra volt szükség, és valóban az Európai Bizottság, Bíróság 2012. szeptemberében úgy döntött, hogy új rendeletet kell létrehozni, mégpedig másik jogalapon az szerződés 190 192-es, 194-es cikkének második bekezdése alapján. Valéan asszony elégedettséggel állapítja meg, hogy a parlament által 2010-ben elkészített módosítók nagyon nagy részét a bizottság és a tanács is bevette az új javaslatba két éven keresztül kell, két, két éven keresztül kell bejelentés, tehát két évenként kell bejelentést tenni olyan projektekről, amelyek modernizáció, szállítás, termelés, energiatermelés tárgyában történnek meg, kőolaj, földgáz és villamos energia terén és a vállalatok a megfelelő adatokat a saját tagállamaik adott hatóságainak kell, hogy átadják. A bizottság aztán, bizottságot így tájékoztatni lehet megfelelőképpen az európai energia ügyben, energiaiparba történt befektetésekről, és akkor ezzel, ennek alapján, valamint az elemzések alapján ki fogja tudni a bizottság deríteni, hogy milyen az európai energiainfrastruktúra kép, és hogy hol vannak hiányosságok. A hálózati csatlakozási eszközt kiegészíti ez az intézkedés, hiszen az megfelelő belső energiapiacot így lehet kialakítani megfelelőképpen, úgy is, hogy a hálózatra fogunk tudni majd kapcsolni az új energiaforrásokat. Várján asszony üdvözli a jelentést, és módostó indítványokat javasol, amelyek tovább, tovább tisztázzák, kicsit tisztábbá teszik a megfogalmazásukat. Először is szeretné Válján asszony elkerülni az administratív terhek növekedését a vállalatokon, úgyhogy a hogyha más valamilyen más területen ide vonatkozó Európai Uniós jogalkotás, jogszabály követeli a bejelentést, akkor fel akarja menteni a vállalatokat az alól, hogy ennek a jogszabálynak az értelmében is bejelentést tegyenek, hogy a kettős bejelentéseket elkerülhessük. Ugyanakkor az információk titkosságával és biztonságával kapcsolatban is kitérnék némely témákra, és szeretné, hogyha belefoglalnánk a szenet is a jelentésbe, hiszen a szén még mindig nagyon fontos része az energiamixnek, és így az európai energiapolitikának is. A másik a harmadik országokban tett beruházások, hiszen hogyha ezeknek nagy hatása van a külön, különböző tagállamokra, akkor ezeknek a bejelentése is szükséges lesz. Hiszen az Európai Unió energia piaca nem, nem szigetelt, elszigetelt és nem <clears throat> autonóm. Ugyanilyen, ugyanilyen okból Váliana asszony úgy gondolja, hogy a sűrített földgáz és a cseppfolyósított földgáz, földgáz is ide kell, hogy tartozzon, hiszen ezeknek a az importálása és exportálása is olyan kapacitáskon keresztül vég, folyik, amelyek fontosak az európai energiapiac számára, valamint a jelentési kötelezettséget ki akarja terjeszteni a szélerőművekre és a villamosenergia tározó létesítményekre is. Várja az árnyék jelentéstevőkkel tartott üléseket és a kollégák megjegyzéseit, és reméli, hogy minél hamarabb el tudjuk fogadni ezt a jelentést. Módosítók benyújtásának határideje július 11, és 10, szeptember 18-án fogunk szavazni majd a bizottságban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentés. Langen kollega következik. Köszönöm szépen a elnök asszony. Valéán asszony jelentés tervezete véleményem szerint nagyon jó. Néhány kiegészítésre majd szükség lesz, néhány pontot bírálnunk kell majd, de egyébként támogatni tudjuk. Hol asszony már mondta, hogy volt a jogalappal kapcsolatban egy vita, hogy a régi javaslat jogalapját a tanács rosszul döntött el, és a parlament megnyerte úgymond ezt a vitát, és most egy új jogalapra lehet helyezni, ami a 194-es cikk. Ez jó, mivel ez együttdöntési folyamatot jelent, és számunkra is megadja a lehetőséget arra, hogy az Euratom alapon megalkotott jogszabályt felülvizsgáljuk tartalmi szempontjából. Tudjuk, hogy a bejelentések az energiapolitika területén nagyon fontosak lettek, hiszen egyre központibb jellegű ez a, az, az energiaipar működése, ezért fontos, hogy a bejelentések ügyében tovább lépjünk. A kőszén bevonásának ötletét jól, jónak tartom, ez a 20-as módosító, ezt támogatni tudjuk. A szén feldolgozás, hogyha minimum 1 millió tonna termelésről van szó, az ilyen szén, széndiokszid kibocsátást csökkenteni kívánó időkben tényleg fontos kérdés, úgyhogy ide tartozik a kőszén is ebbe a rendeletbe másfelől a megújuló energiák és az eh, létesítmények eh, eh, méretét illetően az eredeti javaslatban csak nagyobb létesítményeket javasolnak bevenni a bejelentési kötelezettségben. Én úgy gondolom, hogy a létesítmények méretéről azt lehet mondani, hogy a, az Európai Unióban vagy nagyon kicsik, vagy túlságosan nagyok ezek a létesítmények, ezért úgy gondolom, hogy az adott küszöbi értékeket csökkenteni kell, hogy például a hőerőművek azt mondja, hogy 50 megawatt, 50 megawatt legyen a küszöbérték, és ne 100, a biomassa erőműveknél 20 legyen, tehát hogy minden köszöbértéket tulajdonképpen felezzünk meg, csökkentsünk a felére annak érdekében, hogy, hogy, hogy a megfelelő központi eredményeket összegyűjthessük, illetve adatokat összegyűjthessük. Aztán a 11-es cikkel kapcsolatban van egy, újra, egy felülvizsgálati záradék, ami arról szól, hogy 2016-ban, mindjárt megtalálom, hogy 2016-ban felül kell vizsgálni ezt a rendeletet, és akkor lesz majd egy jelentés, amelyet megkap a parlament és a tanács, és a másik, második mondatban a bizottság fenntartja a jogot a szállítás ra is kiterje, a, a, a hatálynak a kiterjesztését a kőszínre és a palagázra is. Én úgy gondolom, hogy a 14-es módosít, amely arról, módosító, amely arról szól, hogy harmadik országbeli befektetéseket is be kell jelenteni, azt, azt ki kellene viszont venni. Tehát, hogy az, hogy majd az, hogy majd jövőben hogy fog kinézni a helyzet, hogy Dél-Európában létesülnek-e majd úgy létesítmények, vagy Oroszországból következnek, a, kö, kö, Oroszországból jönnek majd be a energiahordozók. Úgy gondolom, hogy ez a felülvizsgálat idejére kell, hogy majd érvényes legyen. Tehát az Valján asszonyival ellentétes javaslattal élnék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Klan kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban ma, most mindenki valaki más helyet beszél. Én is ezt teszem. A kollégák már javasolták azt, illetve megemlítettek azt, hogy a jelenlegi jogalapot támogatni tudjuk, és hogy az infrastruktúra fejlesztési adatokat vajon be kell jelenteni. Az energiarendszernek ugyanis így, így tudunk adni megfelelő politikai lendületet a továbbfejlesztéshez. A bejelentés kiterjesztését a szénre és a villamosáram tárolásra, valamint a szén, szélerőművekre is támogatjuk. Szeretnénk, hogyha a bejelentés megkettőzését elkerülhetnénk, és minőségi, jól értékelhető információkat kell dünteni, gyűjteni. És úgy úgy gondoljuk, hogy nem kell túlságosan részletes adatok bejelentését követelni. Az átláthatóságot növelni kell, a, különösen a határokon átnyúló energiakapcsoló, összekapcsolódások területén, hiszen ezek segítik majd elő a belső piac megfelelő működését. <clears throat> Személyesen még hozzá tenném azt, hogy én is támogatom Lange kolléga támogatását, tehát azt, hogy csökkentsék a különböző termelési küszöbértékeket, ez tényleg át kell gondolni, és úgy gondolom, hogy támogatandó ötlet. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig Tosanovszki kollega kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Árnyék jelentéstevőként szeretnék most hozzászólni, nem pedig póttakként. Úgyhogy most arra reagálnék, ami az előbb elhangzott a kollégám részéről. Nos, azt gondolom, hogy nagyon elmélyült vitát folytattunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Sikerült már meglévő problémákat beazonosítani. Egyrészt tudjuk, hogy milyen fontos a stratégiai adatok jelentősége az energetika területén. Másrésztről pedig tudjuk, hogy szükségünk van arra, hogy információval rendelkezzünk az energiaforrások fejlődéséről, hiszen Európa problémája az, hogy az erőforrásokat szinergiában tudja felhasználni, és a másik probléma pedig az, a szállítás, a fuvarozás kérdése is. Ezen kívül tudnunk kell azt, hogy jogi kihatása lesz ezen kérdéseknek. El kell a jövőben kerülni a jogi problémákat, ami ezen információk átadását és védelmét illeti. Egyetértek, fontos, hogy a külszenet is bevonjuk azon termékek listájába, amelyekre vonatkoznia kell a szövegnek. Ami a harmadik országok megfogalmazását és meghatározását illeti, nos, ez már bonyolultabb kérdés, hiszen nem csak a legközelebb található országokról beszélünk földrajzi szempontból Európához képest. Tudjuk, hogy a harmadik országok, amelyeknek a jövőben hatásuk lesz az európai energiahelyzetre, hát ide soroljuk az Egyesült Államokat is. Hiszen azáltal, hogy a palagázt kitermelik, így kihatása van az ő tevékenységüknek az árakra és a tevékenységekre ezen a területen. Meggyőződésem, hogy ez a vita összetettebb és bonyolultabb, mint amit a jelentésben láthatunk, de egyetértek a jelentéssel, és mindenképpen rendelkezésükre állok, hogyha tudok bármiben segíteni abban, hogy megfelelően meg tudjuk határozni a az energiarendszerek koordinációját európai szinten, hiszen ez rendkívül fontos az Európai Unió globális működéséhez. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Most pedig Vittore Prodi következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy szót kaptam, és köszönöm a jelentéstevőnek ezt a munkát úgy gondolom, hogy ez a téma sokkal fontosabb, mint aminek tűnik. Nekünk az a feladatunk, hogy elemezzük az infrastruktúrális szükségleteket, mind a közlekedés terén, mind pedig a termelés szintjén. Ebben az értelemben éppen ezért arra van szükség, hogy egy olyan rendszer dolgozunk ki, amely fenntartható és észszerű. Nekem az a véleményem, hogy ha közlekedésről, szállításról beszélünk, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy a megfelelő dimenzió, a, az az európai dimenzió kell, hogy legyen. Ebben az értelemben éppen ezért arra van szükség, hogy egy európai hálózatot hozzunk létre a hatékony közlekedés szállítás terén, amely lehetővé teszi, hogy a lehető legjobban használjuk ki a különböző forrásokat, a megújuló forrásokat is beleértve, és a statisztikai adatokat is figyelembe kell, hogy vegyük európai szinten. Fontos, hogy egy magas szintű európai rendszert dolgozzunk ki, például a hidroelektronikai területen is támogatni kell a szélenergiával működő különböző létesítményeket is. A szélenergia szintén fontos és előrelátható energia, aztán a víz energiának a felhasználása szintén számottevő lehet. Egyrészt tehát meg kell értenünk azt, és ismétlen, itt egy olyan dimenzióról van szó, amely európai dimenzió kell, hogy legyen. Éppen ezért nagyon is gyorsan fel kell lépnünk, és beruházásokat kell eszközölnünk ezen a területen. Ugye volt szó itt az euró kötvényekről. Vannak olyan források, amelyek lehetővé teszik azt, hogy egy ilyen hálózatot hozzunk létre a közlekedés szállítás szintjén, amely nagyon magas hatékonyságú, és lehetővé teszi, hogy háromszorosan is ö, csökkentsük a vesztességeket ö, a jelenlegi helyzethez ö, képest. Azonban ezt a dimenziót a villamos, az elektromos áram területén is biztosítani kell. Van egy hasonló dolog, egy analóg dolog, elmond, amit elmondhatunk a gáz hálózatról is, ki kell fejleszteni a különböző infrastruktúrákat a gáztárolásra vonatkoztatva, és és a biomasszával kapcsolatos feladatokat is át kell gondolni. Ezek tehát mind olyan megfontolások, amelyeket igenis nagyon gyorsan meg kell valósítani. Itt nagyon sürgős feladatokról van szó, és az is fontos, hogy ebből a gazdasági válságból kikerüljünk. Köszönöm szépen. Paul Rubik kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez a téma lesz a prioritása az elkövetkezendő éveknek, és különösen a villamosáram tározás eh, fog majd központi szerepet játszani a megújuló energiáknál. Eh, például Európában különösen a vízenergiával kapcsolatos intézkedésekkel, hogy központban álljanak, hiszen az energia igény, az energia felhasználást valahogy kompenzálni kell majd aztán nagyon fontos, hogy mindig az egész életciklusra vonatkozó költségeket tekintsük, tehát hogy az egész projektnek az első döntéstől kezdve, az első engedélyezéstől kezdve az egész projekten keresztül mennyi a költsége. A bizottság átgondolhatná esetleg, hogy erről ezt erről készítsen egy vizsgálatot, hogy, és, és akkor fejleszen ki olyan ütemtervet, amely elmondja, hogy a támogatás hol okos, hol érdemes befektetni, és milyen módon. A jövőre nézve nagyon jó lenne, hogyha ezeket átgondolnánk, hiszen akkor az a megfelelő árképzést is sokkal jobban ki lehet majd alakítani a megfelelő jogi eszközök segítségével. Köszönöm szépen. A bizottság képviselőjét kérem most. Merci, Madame la Présidente. Merci. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadóasszonynak és uh, hol képviselőnek is, hogy a jelentés főbb részleteit bemutatták nekünk. Köszönjük a szakbizottságnak is, hogy ilyen nagy érdeklődést szán ezen rendelet tervezetnek. A bizottság először is szeretne emlékeztetni arra, hogy van egy végrehajtási rendelet, amely nagyon sok részlettel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a tagállamokat hogyan kell, a tagállamoknak hogyan kell ezen tevékenységekről beszámolnia a bizottságnak, és a bizottság javaslata már néhány felvetett aggálynak megfelel. Például fontos, hogy jelezzük, hogy a külszén már bekerült a rendelet hatája alá. Ez a mellékletben található, a rendelettervezet mellékletében, de a végrehajtási rendeletbe is bekerült, és az kőszén alapú áramtermelés tekintetében a tagállami beruházásoknak a kőszínre vonatkozóan, tehát a, ezen tevékenységek bekerültek a hatály alá. Ami viszont a kőszén kitermelést illeti, mint hogy a földgáz és a kőolajra vonatkozóan ez nem vonatkozik, ezért a felülvizsgálati záradékban ö, vesszük figyelembe annak a lehetőségét, hogy a felülvizsgálatkor esetleg ezen elemeket is ö, figyelembe vegyük. A bizottság ö, jelenlegi általános megközelítése az, hogy jelenleg nagyon kevés rálátásunk van a rendelet végrehajtására, mielőtt azt hatályon kívül helyezték volna, hiszen egyedül 2012. novemberében született egy jelentés a belső piaci csomaggal együtt. A tagállamoknak két évente kell jelentést készíteniük, és a 117-2010-es rendeletet ugyan semmit tették, de amíg az új javaslatot el nem fogadták, addig hatályban maradt, tehát a tagállamoknak idén ismét ilyen értesítést kell készíteniük a bizottság felé. 2014-ben készíti el a bizottság a saját jelentését ezek alapján, és a célunk az, hogy esetleg alapvetően felülvizsgáljuk a rendeletet, a felülvizsgálat idejében, amely tehát a bizottság a felülvizsgálatról 2016. decemberéig készít majd jelentés, tehát összesen három teljes ilyen tevékenység alapján tudunk majd már nagyobb rálátással felmérést végezni azzal kapcsolatban, hogy min kell módosítani, és hogy kell-e bővíteni a hatályt, vagy sem. Emlékeztetnék rá, hogy amikor a rendeletről a tanácssal 2010-ben tárgyaltunk, már akkor elég nehéz volt elfogadtatni például a küszöbértékekre vonatkozó módosításokat a megújuló erőfejlások területén végzett beruházásokkal kapcsolatban. Tehát a bizottságnak egyelőre nem célja, hogy újra megnyissa ezt a vitát, ezért tette ezt a javaslatot, amelynek a tartalma rendkívül nagymértékben megfelel a 617 per 2010-es rendeletnek, amit a bíróság törölt, de a bíróság ítéletének megfelelően természetesen a bizottság egy újabb javaslattal állt az új jogalap figyelembevételével. Ezen fontos elemeket akartuk most ö, ismertetni. Jelenleg az önök aggájai között felmerült az egyik az egyik kérdésként az, hogy el kell kerülni, hogy a tagállamokra túl nagy közigazgatási terhet rójunk, tehát el kell kerülni a kettős kötelezettségeket. A kőszénről már beszéltem, ami a harmadik országokkal tett beruházások illeti, ezekre már most ö, érvényes mind a most javasolt rendelet, mind pedig a végrehajtási rendelet. Tehát ezt érdemes pontosítani akár, de tudni kell azt, hogy már most bekerült ez a hatály alá, és ami az új területekre való kibővítést illeti, nos úgy gondoljuk, hogy jobb megvárni, hogy három végrehajtási jelentéssel rendelkezzünk, és a felülvizsgálati záradékkel, amely tehát 2016. decemberéig esedékes. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hol kolléganő nincs már itt, tehát akkor lezárjuk a vitát. Valeán kolléganőt mindenki majd informálja. Emlékeztetek arra, hogy a módosítók beteljesztésének határideje július 12-e 12 óra, már, szeptember 2-án lesz a vita a szakbizottságban. Köszönöm szépen. Most pedig Kovács Béla úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt kollégák az Európai Bizottságtól. Először is köszönöm szépen mindenkinek a módosítókat, javaslatokat. A legfontosabb kérdés az a jogalap, amely a tanács azon beli javaslatára vonatkozik, amely radioaktív fuvarozó közösségi nyilvántartási rendszerét kívánja meg létrehozni. Az eljárási szabályzat 37. cikke alapján megkértük, megkérdeztük a jogi szolgálatot, hogy mik a lehetőségei annak, hogy a 31-32-es cikket helyettesítsük, a 91-essel, mint jogalapot az EUMS 91-es cikkét hozzáadva a bizottság által javasolt jogalaphoz. Mint tudják kollégák, a 31-es, illetve a 32-es Euratom cikknek megfelelően a parlamentet parlamentnek csak konzultációs joga van, viszont a 91-es cikk értelmében a parlament együttdöntési jogra jogosult. A jogi szolgálat véleménye szerint a 91-es cikk megfelelő jogalap a javaslathoz, az ENVI bizottság is ugyanerre a következtetésre jutott, ők is szeretnénk a 91-es cikket a jogalapként megemlíteni. Tíz módosító indítvány érkezett a jogalapi megváltoztatásához. Ezt, ezeket a, legalábbis jelenleg ennyi érkezett be. Van olyan módosító, amely a közös feltételek új definícióját kéri, illetve a radioaktív anyagok új definícióját kérő módosítók is beérkeztek, illetve a 3 per 3-as törlését kérték, amely arról szól, hogy egy érvényes tanúsítvány birtokosa, amely a 96 per 99-es 96 per 29-es irányelv értelmében kapta meg az engedélyt, olyan, olyan tagállamokban ér, lehessen érvényes, ahol a szállítás folyik. Aztán olyan módosítók vannak, amelyek olyan tagállamokra vonatkoznak, ahol a nemzeti, nemzetbiztonság és környezetvédelemre való tekinteten kívüli okokból a tagállamok szeretnék megakadályozni a radioaktív anyagok szállítását azt ne fogadjuk el. Én úgy gondolom, hogy minden tagállamnak joga van arra, hogy szigorú szabályokat állítson fel, illetve határozza meg a saját területén. Azon kívül egyetértek abban is, hogy az ESCR nem csak a megfelelő nemzeti illetékes hatóságoknak kell, hogy hozzáférést jusson, illetve biztosítson, hanem a nyilvánosság hozzáférését is meg kell, hogy oldja a listákhoz. Marinescu módosítójával szintén egyetértek, ő egy átmeneti időszakot kér, egy egy éves átmeneti időszakot a hatályba lépés után, annak érdekében, hogy hogy minden szállító kialakíthassa a regisztrációs formanyomtatványt. Aztán az érvényességi idővel kapcsolatban és vannak módosítók. Én úgy gondolom, hogy jó kompromisszumot fogunk majd tudni elérni, hiszen az álláspontok nincsenek nagyon messze egymástól. Egyelőre ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig Jordán kollega nő, adjuk meg a szót. Ő Marinescu urat helyettesíti. Köszönöm szépen. Marinescu kolléga kérte, hogy a főbb felvetéseit most mutassuk be a jelentéssel kapcsolatban. Ami a jogalapot illeti, Marinescu képviselő egyetért azzal, hogy az EUMS kell, hogy ez legyen. Ami pedig Marinescu véleményét illeti, azzal kapcsolatban, hogy közös kritériumokat kell kidolgozni, amely a rendszerre vonatkozik. Nos, ezen kritériumokat a radioaktivitástól való védelemre vonatkozó irányelvre kell alapoznunk, és a veszélyes anyagok szállításra vonatkozó irányelvre. Nos, a fuvarozó kaphat egy ilyen igazolást, amennyiben az összes feltételnek megfelel utolsó felvetése pedig Marinescu kollégának az, és ezt rendkívül fontosnak tartja, hogy nyilvános hozzáférést kell biztosítani minden nyilvántartott fuvarozó listájáról. A saját véleményemet is elmondhatom, mert itt ez Marinescu véleménye volt. Köszönöm szépen. Nos, az ENVI szakbizottságban nagyon sokat beszéltünk a jogalapról. a, arról a jogalapról, amelyet megszavaztunk, és amely az előadó, véle, előadó véleményét is tükrözi. Nos, az én véleményem összetette bennél. Elolvastam a Júri szakbizottság véleményét, és úgy gondolom, hogy a Júri Szakbizottság csak az Európai Bizottságot vette figyelembe, és nem vette figyelembe az ITRE-ben és az ENVI-ben lefolytatott vitákat. Mi arról beszéltünk, hogy vezessünk be olyan kritériumoknak, amelynek a célja az, hogy egy fuvarozó megkaphassa az igazolást. Nos, ezen kritériumok rendkívül fontosak, hogyha meg akarjuk védeni a polgáraink egészségét, és védeni akarjuk őket a sugárzástól. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy egyensúlyt kell kialakítani az egészségvédelem egyrésztről, és a fuvarozás megkönnyítése között másrésztről. Tehát vagy az egyik kérdés fontosabb, mint a másik, vagy pedig ugyanolyan jelentőséget tulajdonítunk nekik. Én úgy gondolom, hogy ezen kritériumokat az Euratom szerződésre kell alapozni. És ebben az esetben az Euratom szerződés ugyanolyan fontos, mint az EUMS. A kettős jogalap lenne a jobb megoldás. Ez így ö, tágabb megközelítést tükrözne. Természetesen én azt gondolom, hogy ezen dokumentumokat a, az együttdöntési eljárás során kell megszavaznunk. Voltak már más vélemények az Enviszak bizottság előtt, amelyek az Európai Bizottság felé történő jelentéstételről vonatkoztak, vagy a parlamenti jelentéstételre vonatkoztak, vagy a tagállami öm, értesítési rendszerekre vonatkoztak, és úgy gondolom, hogy fel kell mérnünk a szabályozó hatóságok hatáskörét is. lehetséges, hogy egy szabályozó hatóságnál valami tévedés történik, és így akkor mi azt mutatjuk, hogy Fukushima-ból tanultuk valamit. Hol asszonynak adom meg a szót? Köszönöm. Szeretném megköszönni jelentéstevő asszonynak a munkát. Nagyon jó jelentésnek tartom ezt. A definíciók a nemzetközi jogszabályoknak megfelelőképpen kell, hogy kialakuljanak, és nagyon jó határozott kereteket kell adnunk a jogszabálynak. Az a jogi alapról szólva, én úgy gondolom, hogy nem kell elítélni azt, hogy az Euróatom szerződést vegyük, illetve el kell ítélnünk azt, hogy az Euróatom szerződés legyen a jogalap, hiszen a közlekedéstől kezdve nagyon sok más a hatá, a hat, nagyon sok más területre kihat ez a kérdés, és ez azt is er-, megerősíti csak, hogy egyszerűen az Euróatom szerződés elavult, mint jogalap. Úgyhogy ehhez képest mi, ha átlátható jogalkotást szeretnénk, akkor nem ezt kell, hogy alkalmazzuk. A rendszerek harmonizációja fontos, mert csak ez ad egyenlő, jele, egyenlő esélyeket, és ez terheli meg egyenlőképpen az európai ipart, mint ágazatot de az is fontos, hogy a legjobban bevált gyakorlatokat alkalmazunk, ne pedig a legkisebb közös nevezőt. Hiszen, hogyha azt tesszük, akkor azt a biztonság eh, és a védelem rovására tudjuk csak megtenni. Amikor egy Európai Uniós szintű rendszert alakítunk ki, akkor azon belül <clears throat> bizonyítaniuk kell a fuvarozóknak azt is, hogy egy baleset esetében be, megfelelő pénzügyi alapok is van arra, hogy cselekedjenek. Ugye, ha elgondoljuk, hogy akár olajszállítás során is micsoda katasztrofális következményekkel járhat egy baleset, akkor el tudjuk képzelni, hogy egy nukleáris anyagokat szállító járművet ért baleset akár több tagállamot is érinthet, és ennek vannak anyagi vonatkozásai is. Az energia mix a tagállamok kezében van, és néhány tagállam úgy döntött, hogy megszünteti az atomenergia termelést. Úgyhogy ezért az egyes tagállamoknak meg kell engedni, hogy szigorúbb szabályokat állítsanak föl. A bizottság véleményét is szeretném ezzel kapcsolatban hallani. Aztán a felelősséggel kapcsolatban a tagállamnak kellene, tagállamoknak kellene, hogy joga legyen ahhoz, hogyha nem felel meg egy fuvarozó a feltételeknek, akkor megvonják tőle egy tanúsítványt, mégpedig nem lassú folyamaton keresztül, hanem nagyon gyorsan. Az átláthatóság is fontos, minden, minden balesetről tájékoztatni kell a bizottságot és a külön különböző regiszterekhez minden tagállamnak hozzáférést kell biztosítani. Rendszeresen felül kell vizsgálni ezt, a, vizsgálni ezt a jogszabályt, hiszen fontos annak biztosítása, hogy megfelelőképpen működik, és hogyha valami új jelenség megjelenik, akkor vissza kell tudni térni, és meg kell tudni változtatni a jogszabály szövegét. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Pan Rubik következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Euratom kezdeményezési jogot ad az Európai Parlamentnek. Én úgy gondolom, hogy nem erre kell nekünk támaszkodni, hanem a belső piaci jogalapot kell jogalapként venni, venni hiszen határokon átnyúló fuvarozásáról van, fuvarozásról van szó. Ezzel kapcsolatban a biztonsági kérdések, a, fontosak, a, hogy tudjuk biztosítani a rádióaktív anyagok határokon át történő fuvarozását, hogy tudjuk megelőzés, megelőző intézkedéssel elkerülni azt, hogy balesetek történjenek, és igen, és megint csak az életcikluson keresztül számított költségeket említeném, hiszen fontos, hogy az energia termelőkre háruljanak a terhek, ne pedig az adófizetőkre. Az energia területen különösen fontos az adófizetők tehermentesítése. Ezzel kapcsolatban talán még vannak további feladatok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rivázi kolléganő, elnézést kérek, nem tudtam, hogy itt van a teremben, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a dossziéval kapcsolatosan nagyon fontos, hogy megváltozott a jogalap. Önök nagyon jól tudják, hogy a hamburgi kikötőben nemrégiben volt egy tűz. Voltak radioaktív anyagok egy hajón, és volt egy nagy tűz. Tehát én felteszem a kérdést, hogy a veszélyes anyagokra használunk ugye egy irányelvet, van egy irányelv, aztán a radioaktív anyagokra most egy másik irányelv az Euroatomnak megfelelően. Most ugye itt változásról van szó. Nem igazán látom azt, hogy a radioaktív anyagok szállításával, fuvarozásával kapcsolatosan miért nem lehet megvalósítani azt, hogy a parlament együttdöntési eljárás során foglalkozzon a témával. Aztán van néhány olyan szempont, téma, amely nagyon fontos. Először is az információ és az átláthatóság. A dolgozóknak és a közvéleménynek tudniuk kell, hogy milyen veszélyes anyagokat szállítanak a fuvarozók. Tudniuk kell az, hogy a radioaktív anyagok, amelyeket mondjuk leállítanak pályaudvarokon, és sok esetben, hogyha esett a hó, akkor ott voltak a rádió, radioaktív anyagok a különböző szállítótartályokban, és Les castors, il y avait du combustible usé. És elolvadt a hó, és akkor mindez kihatott természetesen a ö, helyzetre, a dolgozókra. Sok esetben nem megfelelő módon informálta informálták a dolgozókat. Ez nagyon fontos. Ami a biztonságot illeti, azt is tudni kell, hogy Franciaországban sok esetben a Greenpeace tagjai leállították a radioaktív anyagot szállító vonatokat. De ha holnap mondjuk egy terrorista leállít egy vonatot, vagy például elmegy a pályaudvarra, ahol ilyen tartalmú vonatok állnak, és egész egyszerűen valamilyen terrorista cselekményt követel. Azt hiszem, hogy nagyon fontos jelölni azt, hogy például ezek a vonatok radioaktív anyagokat tartalmaznak. Aztán ott van a szennyező fizet elv. Ki felelős miért? Amikor Franciaországban radioaktív hulladékot szállítanak, a termelő az, aki felelős a hulladékért akkor is, hogyha a hulladék már a vagonokban van. Hogyha egy baleset történik, akkor ö, tudni kell, hogy ki a felelős. Tehát én ezt szeretném nyilvánvalóvá tenni. A termelő, a szállító, a fuvarozó, mondjuk egy kisiklás, vonatkisiklás esetében, ki a ö, felelős? A fuvarozó, aki a vagonokat fuvarozza, vagy pedig például, ugye most volt egy ilyen baleset az olaj kapcsán, ki volt a felelős? A biztosító társaságok ezzel kapcsolatosan is teljesen világosan meg kell határozni, hogy ki a felelős. Nem akkor, amikor már bekövetkezik a baleset. Itt is a szennyező fizet elvet kell alkalmazni. Aztán ami a csalásokat, a hamisításokat illeti, hogyha azt látjuk, hogy nem jelölik a rádióaktív anyagokat egy adott vagonban, akkor be kell tiltani, nem lehet fuvarozni, szállítani ezeket az anyagokat. Most kire, ki a felelős a tagállam, vagy más a kontrollokat, a szúrópróbás kontrollokat ki hajtja végre. Hogyha megnézzük a rendeletet, azt hiszem, hogy itt nem ö, nyilvánvaló mindez, és nem elégségesen kifejtett. Aztán ott van a konténerek harmonizálása is, mert van konténer és konténer ugye van, vagy vannak ilyen betonkonténerek, és például baleset esetében leeshetnek ezek a konténerek, aztán vannak olyan tartályok, tartály konténerek, amelyek nagyon erősek, e, például összeütközés vagy baleset e, esetében sincs probléma. Tehát nincs harmonizálva a konténerek témája sem. Úgyhogy nagyon sok ilyen dolog van, hogyha például a konvojokat ellenőrzik, akkor ö, e, mindenképpen a védelmet is biztosítsuk, és ez nincs megfelelő módon biztosítva. Elnök asszony, köszönöm szépen, a bizottság képviseletében. Köszönöm ennek azt, hogy nagyon sok érvet hallhattunk a jogalappal kapcsolatban, közben pedig azt halljuk, hogy a kritériumokat kell a nyilvántartással kapcsolatban és a kölcsönös elismeréssel kapcsolatban bevezetni. Nos, hát a kritériumok a rádióvédelmi kritériumok, és az egyértelmű, hogy ez az Euratom szerződés alá kerül. Köszönjük a mikrofont. Tehát ez egyetemű prioritása az Euratom szerződésnek, és bizonyára tudják, hogy az Euratom szerződés lex bisialis, éppen ezért a bizottság úgy gondolja, hogy, a, hogy az Euratom a megfelelő jogalap. Nos, ami a ö, fuvarozást és a szállítást illeti, mi itt csak a fuvarozókról beszélünk, nem pedig a fizikai szállításról, tehát hogy egy A pontról B pontba kerüljön el a termék. És a három négy 34-es cikkben egyetemen kimondják, hogy mi a ö, források ö, szállításának nagy többségéről beszélünk, nem pedig a nukleáris energia kapcsolódású termékekre vonatkozik, tehát mondjuk a használt üzemanyag vagy hasonló termékekre. Például a kasztorokkal kapcsolatban speciális nemzeti előírások vannak, és a mi rendeletjavaslatunk figyelembe veszi azt, hogy ezen termékekre szükség van a nemzeti szabályokra. Mi arról beszélünk, hogy a fuvarozó, hogyha mondjuk orvosi erőforrásokat fuvaroz, nagyon fontos, hogy időben elérjen ez a termék a beteghez. És ezért a kölcsönös elismerés nagyon fontos, és ezért akarjuk, hogy egy nyilvántartási rendszer legyen egész Európában érvényes. Teljesen egyetértünk az átláthatósággal kapcsolatos felvetéshez. Valóban tesztelni kell, és tudnunk kell, hogy ki állítsa össze a listát, a fuvarozó listát. És a nem megfeleléssel kapcsolatban egyértelmű szabályok vannak, a bizottság ezt tudja, és ez része lesz az adatbázisnak, amely alapján fel lehet lépni ilyen agályok mentén ami pedig a joganyag felülvizsgálatát illeti, mi szeretnénk egy szakértői testületet létrehozni, amely foglalkozik a kérvény benyújtásával, és a bizottság egy szoftvert is szeretne kidolgozni, amennyiben ezt a joganyagot elfogadják, és ezt lehet majd módosítani. Tehát megint csak úgy gondoljuk, hogy ez az érdekes vita lehetőséget nyit nekünk arra, hogy pontosítsunk kérdéseket. Tehát a fuvarozókról beszélünk, és a legtöbb esetben azon fuvarozókról beszélünk, akik orvosi alkalmazásra vagy kutatási alkalmazásra fuvaroznak e, ilyen anyagokat, nem pedig radioaktív anyagokat. Tehát ezért, ami a nukleáris energia vonatkozó érveket illeti, az nem vonatkozik erre a vitára. Köszönöm. Béni. Köszönöm szépen. Lezárjuk a vitát. Visszaadom a szót Kovács Béla úrnak. európai bizottsági képviselők! valóban nagyon sok érdekes és fontos dolog hangzott el a mai vita során is amelyeket mindenféleképpen figyelembe fogunk venni és szinte biztos vagyok benne hogy ha máskor nem is vagy másképpen nem is de hát mint ahogy képviselőtársaimtól is ez elhangzott az együttdöntési folyamatban meg fogjuk találni a közös nevezőt és minél hamarabb ezt a kérdést, ezt a kérdéskört közös megegyezéssel majd le tudjuk zárni. Köszönöm szépen. Bene, Nagyon jó, grács. Köszönöm szépen. Emlékeztetem a kollégákat arra, hogy az ITRE-ben szeptember 18-án lesz a szavazás. Ezzel be is fejeztük a munkánkat. Holnap folytatja a szakbizottság a munkáját, 9 órakor, most pedig a koordinátorok ülése következik néhány percen belül, 17 óra 30-kor.